Pan Przewodniczący. Tisztelt Lavi elnök. Szerintem lassan elkezdhetnénk az ülést, mind a úgy látjuk. A megállapodások szerint a szavazás első részét én fogom levezetni, Lavia kollega, meg majd a második részt veszi át. Tehát szeretném én is üdvözölni Önöket. A bejelentendők sorában azt szeretném először is közölni, hogy 21 nyelven folyik tolmácsolás, észt, géli és máltai nyelven nem. Az interneten is közvetítik az ülést, ami pedig a jegyzőkönyveket illeti, a április 16 és május 26-i ülések jegyzőkönyv elfogadásra kerül, ha csak nem lesz ezzel ellenvetésük ezzel kapcsolatban a mai ülés végéig. E, közösen szervezett ülésünk során Helyén volna, hogy a, hogyha a két előadó mindegyik röviden felvezetné a témát. Kérdésem, hogy a két előadó, itt is előadó nő, szót kére, hogy ö, felvezesse a témákat. Zomer hogy nem, Mon képviselő. Jó napot kívánok! Ha lehetséges, Bardzo krótko. Allora, um, io vorrei dire... Nos, szeretném elmondani, hogy ez a munka közösen készült Zommer kollégámmal, és elmondanám, hogy mi is vezetett minket ezen kemény munka során. Kezdetől két dolog, mégpedig az európai polgárok fogyasztók egészségének védelme és az állatok egészségének védelme, ami nem másodlagos, ugyanis a szerződések erre is köteleznek minket. Nem kötöttünk kompromisszumot sem a kereskedelem területén, sem pedig azt illetően, hogy klónozott állatokat vagy utódaikat lehessen az Európai Unió területére behozni, és ez egy olyan törvény kell, hogy legyen, amely az állatok körétét és az emberek egészségét egyaránt védi mindenki szavazzon a lelkismerete szerint. Ez a törvény 500 millió európai polgár védelmét szolgálja majd. Köszönöm. Bardzo dziękuję pani poseł Zomer. Köszönöm szépen. Zomer képviselő. Én is szeretném megadni az alkalmat, hogy Julia Monsnak, társadalomnak köszönjem az jó együttműködést, meg az árnyék elődóknak is, mind a két szakbizottságból. Megköszönöm a jó tanácskozásokat, és szeretnék még egyszer felhívni arra, hogy a kompromisszumainkat támogassák. Igen, nagyon szigorú szabályokat követelünk meg, nem lehet mosni kezeinket, és azt mondani, hogy nem mi klónzuk az állatokat, csak importáljuk ezeket illetve azokat a második generációs vagy élelmiszer formájában, hogyha a klónozás ellen van az ember, akkor teljes mértékben ennek kell lenni. Ennek ezért fontos, hogy szigorú szabályok legyenek, ezekben állapodjunk meg, és egészében a szakbizottság egésze és a, a parlament is támogassa ezeket. Mindez összefügg az európai alapértékeinkkel, az állatjólétre igen mondunk, ugyanakkor a fogyasztók védelmére is gondolni kell, akik nem akarják a klónozott termékeket. Az európai alapjogokban gyökereznek ezek az értékek, és saját etikai álláspontunk keretét adjak, ezért kell szerintünk támogatni kompromisszumot, kérem Önöket erre. Bardzo dziękujemy. Zapewne jeszcze do podziękowań wrócimy. Köszönöm szépen. Még néhány köszönet nyilvánításra kerül majd sor, de a szavazás végén. Most pedig kezdődjék a szavazás. Egyes kompromisszum. Minden kompromisszum elektronikusan szavazunk egyébként, tehát most először az egyes számúra megnyitom a szavazást. Zámékám głosowanie. Lezárom.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 Lezárom. Kompromis przyjęty. Elfogadtuk a kompromisszumot. Most megyünk tovább. 125-ös módosító. 125 ki van mellette, ellene elfogadtuk. Hármas számú módosító kompromisszumos, megnyitom, elektronikus szavazás. Lezárom. Elfogadtuk a kompromisszumos módosítót. Megyünk tovább. 21-es számú a két előadóé. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. Tovább megyünk. 122-es ez három azonos módosító. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 22-es számú volt. 23-as következő mind a két jelentéstevő szerzője, mellette, ellene, elfogadtuk. Megyünk tovább. egy mellette. Ellene elvetettük. Négyes számú kompromisszum. Megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 159. A következő szavazás tárgya. Huszonhatos. 26-os. Mellette, ellene, elfogadtuk. Huszas szám módosító. Két jelentős tevő áll mögötte, mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 27, két jelentéstevő, mellette, ellene, elfogadtuk. 163 mellette, ellene, elvetettük. négy 65, 66 ki van mellettük, ellenük, elvetettük. 29 mellette, ellene, elfogadtuk. 167 mellette, ellene, elfogadtuk. 168 mellette, köszönöm, ellene, elfogadtuk. 30 mellette, ellene, elfogadtuk. 14 mellene, mellette, ellene, 14-es, mint a 14-es. Mellette, ellene, ellenőrizzük géppel az INTA 14-es számú módosítóját, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 170 mellette, mellette, ellene, elfogadtuk. 171 mellette, ellene, elfogadtuk. 31 két jelentéstevő a szerzői mellette, mellette, ellene, elfogadtuk. 172 mellette, ellene. Elfogadtuk. 34, megint a két jelentéstevő a szerző mellette, ellene. Elfogadtuk. Mówię to z Örülök hogy átadhatom a szót most kollégámnak. Új 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ó, bocsánat, nem, elektronikusan kell szavaznunk. Elnök úr, elvesztettem a kártyámat, úgyhogy legyen szes, engem is számítson be. Jó rendben. <laughs> okay, the vote is closed. Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Elektronikusan szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 mellette, ellene, elfogadtuk. Kesztes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum, elektronikusan szavazunk. Everybody voted, the Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, ellenőrizzük. Jó, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik. 17-es mellette. 70-es, bocsánat, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a 85-ös következik, mellette, 85-ös ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott, elfogadtuk. as Tarabella féle elmódosító következik. Ki van mellette? 93-asról szavazunk ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az inta hármas következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es. Nem, nem. Ellenőrizni kell? Jó. Akkor az Inta 3-ast ellenőrizzük. Okay, the vote is closed. Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hát sajnálom. Akkor a 95-96-os következik, egyszerre szavazunk róluk, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 11. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Inta 4-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 102-es következik. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 103 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 110-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A végszavazás következik elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 3A citációról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az állásfoglalás tervezett módosított formájáról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentés készítőjének. No? Dobbiamo sospendere la riunione ENI, ci e vediamo alle 4 con il... Eh, okay, before closing the meeting, I... Mielőtt lezárnám az ülést, az MV bizottság tagjait emlékeztetni szeretném arra, hogy Bella biztos úrral négy órakor folytatjuk az ülést. Kérem pontosan jelenjenek Megköszönöm szépen.